jutni. So, uh, once again, good afternoon, and we will now proceed with the... Még egyszer tehát jó napot kívánok mindenkinek. A szavazatok indokolása következik. Először Mamikins képviselőnek adom meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Én egyetértek abban, hogy a pénzügyi stabilitást garantálni kell, a reál gazdaságot kell támogatni, nem pedig a spekulatív tevékenységet. Mit jelentenek ezek a pénzügyi buborékok? Láttuk a példát 2008-ban. Az életünk nem számítógépes játék, ahol valaki kockázatos játszmákat indíthat, majd utána újra kezdheti az egészet, ha elveszíti az életeit, és így tovább. Ezért gondolom, hogy nagyon fontos a jól működő pénzügyi piacok országoknak ez a fajta szabályozás. Köszönöm, kedves kolléga. Most Krupa asszony következik, szintén egy percben. A szexuális zaklatás és bántalmazás elleni küzdelem az Unióban kapcsolatos című jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Én az állásfoglalás mellett szavaztam. Nem csak a munkahelyen fontos ez, egy, például egy olyan munkahelye, mint az Európai Parlament, ahol eh, az európai nemzetek képviselői ülnek, és eh, bizonyos presztízsel bírnak a pozíciójukból adódóan. Egyetértünk eh, az isztambuli egyezmény bizonyos aspektusaival. Azt gondolom, hogy bizonyos lépéseket lehetne tenni, de az eddig javasolt lépések nem fogják csökkenteni az ilyenfajta cselekményeket akkor, hogyha nincsenek szociális és morális szabályok. Ha olyan szabályokat teremtünk, amelyek a családok ellen hatnak, ahol az Európai Unió bizonyos keresztény értékek helyett szabadságot hirdet, ahol az emberi lények biológiai, bizonyos biológiai feltételek alól felszabadulhatnak, ahol nem az egy anya és egy apából áll a család, ahol a szexualitás alternatív modelljeit támogatják. Mindennek a gyakorlatban való megvalósítása oda vezet, hogy nagyon offenzívan bánnak a nőkkel. Köszönöm, Záborszka asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. A többi kollégához hasonlóan én is mélyen elítélem a szexuális zaklatást és a bántalmazást. Természetesen ez, természet, ez teljes mértékben elfogadhatatlan, és nagyon fontos az, hogy az uniós intézményekben többet tegyünk azért, hogy felszámoljuk a szexuális zaklatást. Erre vonatkozóan nekem konkrét javaslataim is voltak. Sajnálatos módon megpróbálták eszközként felhasználni egyes kollégák ezeket a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a tagállamok az isztambuli egyezményt ratifikálják-e. Hadd mondjam el azt, hogy az Európai Parlamentnek semmiféle hatásköre nincsen arra, hogy a, hogy a tagállamok ezt megteszik-e, vagy nem. Jurek úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Anna Zaborskához hasonlóan én is úgy gondolom, hogy botrány az, hogy a nők drámáját kihasználjuk. Ezeket a nőket megtámad, megtámadták, kihasználták őket. Ezzel nem lehet kikényszeríteni azt, hogy valamilyen sorsa, általunk kívánt sorsa legyen az isztambuli egyezménynek. Tudjuk, hogy például a filmiparban mi történik, tudjuk, hogy a nőket zaklatják, vagy a hatóságok működésében is tapasztalható ez. Nem tudjuk, hogy a parlamentben ezekért az esetekért ki a felelős. Azt szeretném kérni, hogy azok, akik a nőket imódon bántalmazzák, ezeknek az embereknek a neve kerüljön nyilvánosságra, és vonjuk őket felelősségre. Sokszor megpróbálják mismásolni ezeket a kérdéseket, illetve nagyon sokszor a, például a kölni események kapcsán is összemossák a dolgokat. Ne felejtjük el, hogy ezt is megpróbálják kihasználni az isztambuli e, egyezmény kapcsán. Köszönöm. A következik a Hökmark jelentése, Euróvezet gazdaságpolitikája, Mamikins kolléga a következő. Mr. President, dear colleagues. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szeretném hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy a kohéziós politikát végrehajtsuk, már csak azért is, mert ez a legjobb eszköze annak, hogy a regionális fejlettségi szintbeli különbségeket csökkentsük. E, itt a gazdasági befektetések 70%-át hazámban pontosan innen várhatjuk. 2020 után is folytatni kell ezeket. Nagyon sok pénz e, van szükség, 2020 után sem szabad ezt csökkenteni. Lettország egy harmadát elvesztette a lakosságának az elmúlt két évtizedben azért, mert nincs kilátása az embereknek, alacsonyak a fizetések. Ez egy nagyon veszélyes ördögi kör, és kohéziós alapok nélkül egész egyszerűen nincs kiút ebből. Éppen ezért természetesen megszavaztam a jelentést. Köszönöm, kedves kollega. Csembászki úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nem szavaztam meg ezt a jelentést, mert vannak benne olyan kitételek, amelyekkel egész egyszerűen nem tudok egyetérteni. A gazdasági növekedés Európában nem mindenütt ugyanolyan. Egyen megoldások nem működnek. Nem értek egyet azokkal az aspektusokkal sem a jelentésben, amelyek a migránsok jobb munkerőpiaci integrációját célezzák. Szerintem Először a saját problémáinkat kell tudni megoldani. Óriási különbségek vannak a kelet és nyugati tagállamok között. Az Európai Bizottságnak meg kell büntetnie azokat a tagállamokat, amelyek protekcionista politikát folytatnak, mondjuk Olaszország, Franciaország. Kelet-Európában óriási munkanélküliség, a fiatalok adják Európa jövőjét, a migránsok többsége nem a háború ellen menekülnek, hanem gazdasági migránsok. Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalások témája következik. Szelimovics úr az első hozzászó parancsoljon. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ausztrália és Svédország között a gazdasági kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza. 450 lányvállalata van a svéd cégeknek. 11 milliárd svéd koronányi exportról beszélünk itt. Éppen ezért örülök annyira annak, hogy ezt a tárgyalási mandátumot elfogadtuk. Arra kérem a kollégákat is, hogy átlátható, biztonságos és ambiciózus megállapodást kössünk, hogy ne kelljen erre már tovább várni. Köszönöm, köszönöm, kedves kollega, ugyanebben a témában Kelly úr egy percben fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. A kereskedelem az Európai Unió egyik sarokköve, azt hiszem ezt mindenki tudja. Az Egyesült Királyság kilépése különösen problémás, úgy érezzük, hogy más országokkal szorosabbra kell fűzni az együttműködést. Ausztrália számára Kína és Japán az első számú kereskedelmi partner, ausztrál importok több mint 10 millió euró, milliárd euróra rúgnak. Írország és Ausztrália közötti szorosak a kapcsolatok, minden harmadik Ausztrálnak van valamilyen ír gyökere. Éppen ezért úgy érzem, hogy ilyen kereskedő megállapodás mindkét fél számára csak előnyös lehet. Ugyanakkor komoly aggodalmakat fejezte ki többen azzal kapcsolatban, hogy ilyen kereskedő megállapodás van. hathat a tejtermékek, illetve a marhahús exportjára. Ez írként számomra az én ez különösen eh, közel álló kérdés, mert ezek nagyon fontos ágazatok az ír gazdaságban. Fontos, hogy odafigyeljünk ezekre az említett ágazatokra, és ezért olyan fontos, hogy eh, legyen egy felülvizsgálati záradék ebben. Köszönjük. Jambeszki úr az utolsó hozzászólunk ebben a témában, egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Mit is mondhatnék ebben a témában? Nos, támogattam természetesen ezt a jelentést, mert ez egy tárgyalási mandátummal ad nekünk az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, e- ezért a szabadkereskedelem terén nagyon sokat veszíthetünk, közben tudjuk, hogy a szabadkereskedelem az Európai Unió egyik sarokköve. Minél hamarabb el kell kezdeni éppen ezért a tárgyalásokat, de az csak a saját hatáskörünkön belül. A következő jelentéssel folytatjuk. Kaspari jelentés tárgyalási mandátum Új-Zélanda folytatandó kereskedelmi tárgyalások ügyében. Szerimovics úr az első hozzászóló parancsolja. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a piaci részesedésről beszélünk, Új-Zéland a svéd cégek számára a nyolcadik legnagyobb piac. Ezt a kapcsolatot még jobban el lehet védeni, jobban lehet fejleszteni. Úgy gondolom, hogy ez az új szabadkereskedelmi egyezmény ezt el is éri ezt az eredmény. Remélem, hogy gyorsan, moder- modern fair, átfogó, szabad kereskedelmi egyezmény fog megszületni, amely mindannyiunk számára előnyös lesz. Köszönöm szépen. Kollégám, minden tiszteletem az öné. Mind a két jelentés esetében kevesebb, mint egy percig beszélt. Gratulálok. Zambacki úr, önnek is van egy perce. Köszönöm szépen. Támogattam Kászpári úr jelentését. Ugyanazon okoknál fogva, amiért az előző jelentést eh, megszavaztam. Ez a jelentés a tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás Új-Zélanddal kapcsolatban. A szabad kereskedelem az Európai Unió egyik alapja, éppen ezért nagyon fontos, hogy mi hamarabb elindítsuk a tárgyalásokat, de betartsuk a hatásköröket hatásköröket tartsuk tiszteletben. Új-Zéland csak úgy, mint Ausztrália nagyon fontos kereskedelmi partnerünk, ezért támogatta. Köszönöm szépen! Ezzel lezárom a ülést. Mamikinsz úr? Szerencséje van. Éppen nem fejeztem be az utolsó mondatomat. Majdnem lemaradt akkor mégiscsak sort kerítünk az utolsó jelentés, az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése az egyetlen hozzászólóban, miként szúr, egy perce van. Vegyen azért levegőt, de azért mondja el a beszédjét is. Köszönöm szépen! 2015-ben még mindig nagyon sok probléma volt az uniós jogalkalmazásának előzésével kapcsolatban, elég sok volt a szabálysegés. A, leginkább a szociális kérdésekben, környezetvédelmi kérdésekben, igazságügyben, alapjogban, bel, ö, belső piac, egészségügy, kultúra, illetve foglalkoztatás esetében történnek problémák. Ezek mind nagyon rosszat tesznek az állampolgárok Európai Unióban vetett hitének, és ennek materiális következményei is vannak. Nagyon fontos az, hogy együttműködjünk a bizottsággal, a tagállami parlamentekkel és kormányokkal, hogy ezt a problémát megoldjuk. De tudnunk kell, hogy valójában milyen típusú szabálysértésekről vagy kötelezettségszegési eljárásokról van szó. Támogatom a jelentést. Köszönöm. Elnök. Ez most már tényleg az utolsó hozzászólónk volt. Lezárom a vitát. Délután három órakor folytatjuk a vitát. Köszönöm. Mindenkinek kellemes délután.